Dear colleagues, could we start? Kedves kollégák, elkezdhetnénk az ülést? Brandó, rád is vonatkozik. Okay, ich rufe auf den Tagesordnungs... Akkor most a kilences napi rendi pont, ez pedig eh, a szavazások, és a Mori Global Franciaországból. Tehát akkor kérem a szavazást. Aki mellette van, az emelje fel a kezét. Elektronikusan szavazunk. Elektronikusan szavazunk. Tehát kérem, szavazzanak. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. 426 elfogadtuk, akkor a másik rész, a Larissa Supermarket Görögországból szavazunk. Mindenki szavazott? Nem. Tehát most lezárjuk. Ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen. Akkor Az Alpok régióra vonatkozó Európai Unió stratégia következő. 32-es módosító mellette. Ellene. Akkor ezt ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 38-as módosító mellett ellene. Szerintem a második többségben volt, de azért ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 39-es módosító. 39-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 40-es módosító. Két részben. Az első rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtok. Második rész mellett ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 41-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 44-es módosító mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. 45-ös mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. D kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor az E kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os módosító mellett ellene tartózkodás 57-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. 65-ös módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 66-os módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 67-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 68-as mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 68-asról. Zárom, elfogadtuk. 69-es mellett ellene tartózkodás, 70-es mellett ellene tartózkodás, egyes módosító mellett tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, hármas módosító mellett ellene elutasítva, akkor a hármas okafogyott, akkor a négyesnél vagyunk, A hármas mellett? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtok. Négyes mellett? Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. Ötös mellett? a S&D szóbeli módosításával replace individual measures, individual actors lett helyette, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva az A kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös módosító, elnézést, 15-ös módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva 16-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19-es részenként szavazunk, első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene, ezt ellenőrizzük. 19-es második része, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Igen. Elfogadtuk. A 20-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, B kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as módosító mellett ellene. Valaki, itt, itt ma nagyon elfáradtunk, nem tudjuk emelni a kezünket, tehát a 28-ast elektronikusan megismételjük. Zárom a szavazást. Elutasítva. 29-es módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 30 es módosító szóbelivel kiegészítve mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 31-es módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. És a záró szavazás következik. A véleménytervezetről megnyitom. Mindenki szavazott? Igen. 43, 4 ellenében. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Akkor a fogyatékossággal élők helyzete, és az ORPD szakbizottságának. És nagyon szeretem ezt a címet. A jelentéstevő Helga Stephens, és mielőtt elkezdjük a megbeszélést, kérem, kérem, kint folytatni a beszélgetéseket. Várunk egy pillanatra. Ciao, Paloma, please. Ciao, Paloma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 So, dann können wir den Tagesordnungs... Akkor most a 12-es napirendi pont, a jelentés készítője Helga Stevens, és ismét látható majd a képernyőn a szöveg, amennyiben helyesek az információim. És akkor ezeket a kártyákat szeretném mind a hármat Es gibt wieder diese... Itt vannak megint ezek a gyönyörű kártyák. Grüne Karte ist, um zu signalisieren, dass man dem spricht. Tehát, eh, tehát eh, a sárgát akkor mutatjuk fel, hogyha nem értjük a felszólalót, tehát hogyha túl gyors, akkor pirosat mutatunk. Ezt a procedúrát már alkalmaztuk. Tehát remélem, hogy mindenki megkapta a kártyáit. Ez már a szakbizottságunk Szíria felszerelése, tehát nem kell tovább magyaráznom. Helga Stevens kapszót. Thank you, Chair. Dear... Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Mindenek előtt köszönetet mondanék az árnyék előadóknak fáradozásaikért. És természetesen azoknak a kollégáknak eh, és képviselőknek szeretném megköszönni, akik a fogyatékossággal élő intergroup tagjai. Nagyon jó módosítókat eh, nyújtattak be. Elnézést. És ez azt jelenti, hogy eh, a módosítók számát csökkentettük, hiszen egyéni módosítók érkeztek, és sokkal több volt, mint amennyi most van. Tehát most annyi módosító van, amennyit kezelni tudunk. Remélem, hogy nem lesz nehéz kompromisszumot találni. És szeretnék az Európai Fogyatékossággal Élők Fórumának köszönetet mondani, és mindenkinek, akivel együttműködhettünk a múlt hónapban. Szeretnénk kiemelni még egyszer, hogy nagyon jó, hogy könnyen olvasható a jelentés, és ez az európai befogadó jellegű politikának is nagyon fontos része. Üdvözölném azt a tényt is, hogy a szakbizottság ismét jelnyelvi tolmácsolást is biztosít, akadálymentesített lehetőségünk van és nagyon fontos az, hogy ezeken a megbeszéléseken mindenki hallhassa, láthassa a szöveget, tehát hogy mindenki percepiálja. Tehát, hogyha senki sem tudja elolvasni, annak sem értelme. Tehát ezt valószínűleg jobban meg lehetne szervezni legközelebbre. Hát ez, ez, ez messze van a tökéletestől. Legközelebb jobb lesz. De szerintem ezt a technológiát még javítani kell. Tehát tehát ne csak olyan üléseken legyen ez a lehetőség, amikor a fogyatékossággal élők problémáiról beszélünk, hanem szerintem nagyon jó lenne, hogyha a parlamenti közvetítéseket is akadálymentesítenék. Tehát legyen ez szakbizottsági ülés, legyen ez plenáris ülés, minden polgárnak szolgálunk, tehát nő nőket kiszolgálunk, férfiakat, minden bőrszint, minden kultúrát. Tehát mindenki számára hozzáférhetők kell, hogy legyünk. Tehát az Európai Parlament igenis próbálja akadálymentesíteni az összes ülését, tehát hogy mindenki minden módon követni tudja. Tehát itt az idő, hogy felébredjünk. Tehát most térjünk vissza a jelentésre. Tehát szeretném most a módosítók állapotát frissíteni. Úgy, gond, úgy tudom, hogy a kompromisszumokat még az elkövetkezendő árnyék előadói ülés előtt kiküldjük, ez pedig a Strasburgi ülés kedje, tehát május 10-e, 4-től 6-ig. Tehát még nem mindenki jelezte, maga, jelezte a szándékát, tehát, illetve nem minden szakbizottság, eh, tehát 11-et várunk, de a módosítók pillanatnyilag még csak erre a szakbizottságra korlátozódnak, várom a többi szakbizottság módosítóit is. A szakbizottságoknak itt egyesíteniük kell kompetenciájukat. És nagyon fontos az, hogy az összes szakbizottságot bevonjuk ebbe a folyamatba. Nem szeretnénk semmilyen területet sem elfelejteni, olyat, mint a közlekedés, a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatások, humanitárius segítség és itt Tehát, tehát eh, néhány empl módosító fed egyéb módosítókat más szakbizottságból, éppen ezért megpróbálunk kompromisszumokat kialakítani ezekből. Most szeretnék néhány egyéb lényeges pontot megvilágítani. Ez pedig olyan módosítókon is láthatjuk, amelyeket én személyesen nagyon fontosnak tartottam. Először is a gyermekek és családjaik jogai, a gyermekek elleni erőszak. Itt az alapjogok intézetétől kutatási eredményeket is kaptunk. Másodszorban a többszörös és interszektorális diszkriminációt is meg kell említeni a jelentésben, és nem szabad elfelejtenünk, hogy nincsen diszkrimináció hierarchia. Tehát például a fogyatékossággal élőket nem csak egy ok miatt diszkriminálják. Diszkriminálni lehet vallás miatt is, vagy fogyatékosság miatt. Ez a többszörös diszkrimináció. Egy másik példa, például, hogyha mondjuk van egy fogyatékossággal élő nő, őt is többszörösen disz, kriminálják Egy fogyatékossággal élő színesbőrű nő már háromszoros diszkriminációnak van kitéve. A diszkrimináció alapjait néha nem lehet megkülönböztetni. Tehát például, hogyha fogyatékossággal élő nőktől megtagadják azt a jogot, hogy egy gyermeke legyen. Tehát ezt nevezük az úgynevezett interszekcionális diszkriminációnak. Nagyon fontos az, hogy tudjuk a kétfajta diszkrimináció közötti különbséget, tehát a többszörös és az interszekcionális. Harmadsorban a megfelelő lakhely is nagyon fontos. Tehát szerintem ebbe a kompromisszumba ezt nem kell belevinni. Igen, tehát a, a megfelelő lakóhely, megfelelő lakás alapfontosságú, hogy valaki bejusson a munkaerőpiacra. Tehát, eh, és ennek meg kell felelni a CRPD előírásainak. Kollégák, eh, szeretnénk júliusig, eh, a júliusi plenárisig véglegesíteni a szöveget, és utána eljuttatjuk a bizottsághoz, egy éves határidőn belül. Ez pedig eh, szeptemberben lenne a CRPD bizottságülésével egy időben. Most várom hozzájárulásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kósa Ádám következik, mint jelentéstevő. Tessék. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, képviselőasszony, illetve jelentéstevő asszony és képviselőtársaim. Én azt gondolom, hogy remekül állunk a módosítók megtárgyalásával. 183 módosító érkezett be, plusz ugye még rengeteg szakbizottság ad majd véleményt. Tehát én hiszek abban, hogy egy komplex megközelítésű jelentést fogunk majd a végén elfogadni a plenárison. A képviselő asszony össze foglalájával én teljes mértékben egyetértek. Pár dologra szeretnék még rávilágítani, amit én fontosnak tartok, hogy megvitassunk. Az egyik, hogy nagyon fontos, hogy az adatokkal óvatosan bánjunk. Van olyan módosító, ami más számokat szeretne javasolni. Például a fogyatékossággal élő munkanélküliségével kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy olyan számokat alkalmazzuk, amik a valós helyzetet közelítik meg. Ugyanakkor én azt valóban elismerem, és tényleg hangsúlyozni kell, hogy az egyes tagállamok között összehasonlító adatok, összehasonlítható adatok nem nagy számban állnak rendelkezésre. Tehát kevés olyan jó adat van, ami igazán összehasonlíthatóvá tenni a tagállamokat. Például a 22-es módosítóban Ugye az eredeti javaslat azt mondja, illetve a 23-as módosítóban elnézést, hogy a munkaerőpiaci részvételben, illetve a résztvevő fogyatékossággal élő személyek aránya 58,5 százalék. De a módosító pedig arról szól, megfordítja a számokat, hogy a munkanélküliségi aránya 41,5 százalék. De a kettő szám az itt nem ugyanarról szól. Tehát az árnyékjelentéstevő találkozóján érdemes lesz ezt körbejárni, hogy valóban olyan számok kerüljenek be, amik a tagállamok és az Európai Uniós intézmények számára rávilágítanak, hogy az Európai Parlament hogyan akarja ezt a változást hatékonyabban elősegíteni. A másik észrevételem az, hogy szeretném megkérni minden képviselőtársamat, hogy ellenőrizze a saját nyelvén a fordítást Hát ez egy új téma itt, illetve hát nem is azt mondom, hogy új téma, hanem most kap igazán egy nagyobb hangsúlyt a fogyatékosságügy területén, hogy megerősödjön az Európai Unió tevékenységeiben. És ugye a mi szakbizottságunk is ebben egy nagy szerepe van. Új fogalmak jelennek meg, új, új definíciók, ugye például az észszerű alkalmazkodás kifejezése, ugye reasonable accommodation kifejezés Például a magyar nyelven egy teljesen másképp fordítás jelenik meg itt a szövegben. Magyar nyelven úgy hangzik, hogy elfogadható szállás. Így fordították le. Tehát a fordító, a szakfordító úgy gondolta, hogy ez arról szól, hogy megfelelő szállást kapjanak a fogyatékossággal élő személyek. Tehát teljesen másról van szó. Ezért megkérném a kollégákat, hogy figyeljenek oda, nézzék meg, hogy valóban megfelelő fordítást tudjanak csinálni. A harmadik fontos téma, a struktúrális alapnak a felhasználásával lesz kapcsolatos, ez, illetve ez az álláspont. Nagyon fontos lenne, hogy legyen egy olyan közös álláspont, hozzunk létre, ami nyomná az Európai Bizottságot és a tagállamokat is arra, hogy a lehető legjobban legyenek meg, ja, feleljenek meg az ENSZ, egy, az ENSZ egyesményben foglaltaknak. Annak megfelelően alkalmazzák a pénzteket, a rendelkezésre álló forrásokat, és hogy észszerű szankciókat alkalmazhat módosítóknak, ezt ugye nem mindig hajtják végre. Tehát végignézve a 183 módosítót, én azt látom, hogy nem olyan sok van, amit a néppárt nevében ellenezni tudnék. Tehát a többsége az alkalmas arra, hogy tárgyaljunk ezekről. És én hiszek abban, hogy kiváló kompromisszumok fognak születni. Úgyhogy én így állok a munka elé. Köszönöm szépen. Linkevics Jútek kolléga következik. Na, pirmiausia, aš e, dėkoju pranešėjai, e, Helgai Stevens. Aš tikrai galvoju, kad kartu dirbant tiek su pranešėja, tiek su šešėliniais pranešėjais mes galėsim parengti. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, nagyon jó volt az együttműködés a jelentéstevővel már ez idáig, és szerintem a jelentéstevővel és a többi árnyék jelentéstevővel. Sikerülhet nagyon jó kompromisszumokat kidolgoznunk annak érdekében, hogy az ENSZ egyezmény végrehajtása megfelelő legyen a tagállamokban. Szeretnék kiemelni néhány kérdést, amelyet a frakciónk különösen fontosnak tart. Először is a foglalkoztatottság kérdése az, amely a leginkább aggaszt bennünket, valamint az akadálymentesítés kérdése. Szeretném ezzel összefüggésben a munkahelyi diszkrimináció tilalmára, illetve a munkahelyi diszkriminációval szembeni védelemre vonatkozó irányelvet megemlíteni. A tagállamok ez ideig nem alkalmazták megfelelően ezt az irányelvet, ami a munkahelyek akadálymentesítését illeti. Ez ideig nem sikerült az összes tagállamban egyforma körülményeket teremteni, ami az oktatást és a szakmai képzéseket illeti. Miközben ezek a legfontosabb előfeltételei annak, hogy lehetővé tegyük a fogyatékossággal élő személyek számára, hogy munkahelyen, hogy, hogy a munkaerőpiacon aktívak legyenek. Éppen ezért fel kellene szólítani a tagállamokat arra, hogy különböző intézkedéseket foganatosítsanak, hogy minél több fogyatékossággal élő személy léphessen be a munkaerőpiacra. Emellett nagyon fontos, hogy éljünk a kezünkben lévő eszközökkel, máskülönben nem fogjuk tudni megoldani az ezen a téren megmutatkozó problémákat. Egy másik nagyon fontos terület, amely fontos számunkra és a szakbizottságunk számára, a fogyatékossággal élő személyek szociális védelme. Itt is ki kellene egészíteni a szöveget, az eredeti verziót, hiszen a megfelelő szociális védelem nélkül magukra vannak utalva az érintettek. Sok esetben a szociális háló megfelelő működése nélkül fogyatékossággal élő személyek a szegénységi küszöb alatt élnének zömmel, Nagyon fontos, hogy az itt megmutatkozó hiányosságokat is orvosoljuk, ezt is szóvá kell tenni a jelentésben. Szeretném a figyelmüket felhívni még arra is, hogy az Európai Bizottság késlekedik a fogyatékossággal élők jogairól szóló EU-s stratégia felülvizsgálatával. Írásban is felszólítottam az Európai Bizottságot, hogy cselekedjen végre, de egyelőre nem látunk eredményt, ezt is ki kellene emelni a jelentésben. Ezt is szóvá kell tenni, hiszen tudnunk kell értékelni azt, hogy a különböző tagállamokban hogyan alakul a fogyatékossággal élők helyzete, mert csak akkor tudunk megfelelő döntéseket hozni. Röviden tehát úgy gondolom, hogy az együttműködés révén egyébként jó kompromisszumokat tudunk majd együtt előkészíteni. Köszönöm, Marian Harkin. Thank you. And first... Köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Elga Stevensnek. Nagyon jó a jelentéstervezet, és alapvetően mindenki egyetért, úgy látom, a módosítókkal kapcsolatban. A legtöbb módosítót mindenki alá tudta írni, úgyhogy, ahogy ő is elmondta, ez megkönnyítette a munkát. Pedig többféle helyről, többféle frakcióból érkeztek a módosító. Azt hiszem, hogy nagy az egyetértés, tehát nagyon sok dologban meg tudunk egyezni, szerintem az, a módosítók esetében a 80% legalább ilyen. A fogyatékkal élő gyermekek, a fogyatékkal élő nők kérdése különösen aggasztó, nagyon fontos az, hogy az adatokat megfelelően kezeljük, legyenek külön adatok erre vonatkozóan, tehát hogy a nők elleni erőszakon belül bont, legyen egy külön lebontás a fogyatékkal élő nők elleni erőszakról. A kérdés az is például, hogy a foglalkoztatás ügyben mindez hogy nyilvánul meg a fogyatékkal élő nők foglalkoztatásában. Nos, egy írországi eset miatt, vagy esetek miatt a bizottságnál már panaszt nyújtottunk be. Nagyon sokszor az, a, a fogyatékkal élő fiatalok képtelenek hozzájutni az ifjúsági garanciához. Ugyanis a rendszer úgy van kialakítva, hogy nem teszi lehetővé a fogyatékkal élők számára, hogy az ifjúsági garanciához hozzájussanak hogyha minden egyes 30 év alatti fiatalra vonatkozik ez a rendszer, akkor mindenképpen diszkriminációról van szó. Nem tudom, hogy más országokban ugyanez a helyzet, de Írországban ez a gond. A rendszer mondom úgy van kialakítva, hogy egész egyszerűen nem hozzáférhető a fogyatékkal élők számára. Van még néhány dolog, amit kiemelnék. Nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élők aktívan részt vessenek a döntéshozatalban, és fontosnak tartom a struktúrált párbeszéd kialakítását, hogy a jogszabályokat megfelelően végre is tudjuk hajtani. Volt egy módosító a határon átnyúló irányelvvel kapcsolatban, nem is tudom kitől származik, ezt szerintem közelebbről meg kéne vizsgálni. Aztán néhány általános kérdés, nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élők problémái jelen legyenek az összes szakpolitikában, az összes jogszabályban, tehát egyfajta horizontális megközelítésre van szükség. Aztán az európai fogyatékkal élők stratégiáját mindenképpen felül kéne vizsgálni, hogy átfogóbb legyen. Aztán a fogyaték élő gyermekek kérdésére vonatkozik egy módosítom. Azokra a gyerekekre gondolok, akik humanitárius szempontból nehéz helyzetben vannak. Fontosnak tartom, hogy a 2008-as irányelvet módosítsuk. Ugye ez az egyenlő bánásmódról szól, mindenki tudja azt hiszem, hogy miről beszélek. Jaj, nem, még egy dolgot hadd mondjak. Szabad mozgás a fogyatékkal élők esetében. Strasbourgban merül fel legtöbbször ez a probléma, az úgynevezett Freedom Drive esetén, de úgy tűnik ez nem elég gyakori. Nagyon fontos az, hogy megfelelő segítséget kapjanak a fogyatékkal élők, amikor egyik országból a másikba akarnak elutazni, tehát a személyes segítségnyújtás fontos itt. Köszönöm az eddigi munkát, és várom a közös munkát ezzel kapcsolatban. Danke sehr. Jetzt. Köszönjük szépen. Konstantina Kuneva a következő. Köszönöm szépen. Nagy örülök annak, hogy ismételten napirendre tűztük ezt a témát. Amit Helga Stevens mondott, azzal gyakorlatilag teljes mértékben egyetértek. Köszönet neki. Én több módosítót is beterjesztettem, és néhány dolgot szeretnék most kiemelni. Nézzük először is. Fontosnak tartom azt, hogy folytonosan frissítsük a a lélőknek szóló információt, de a róluk szóló információt is. Azt hiszem, csak akkor tudunk jobb döntéshozatalra törekedni, hogyha mindenki pontosan érti a másik álláspontját, és arra kell törekedni, hogy közösen hozzunk döntéseket a fogyatékkal élők és a nem fogyatékkal élők. Bizonyos országokban, Európában megszorító intézkedéseket vasal be a trojka, és ezen belül nagyon sok szociális intézkedést is megszüntetnek. Ezek sokszor olyan szociális intézkedések, amelyek a fogyatékkal élőket segítik. Ez botrányos, hogy ezeket a szolgáltatásokat megszüntetik. Aztán a menekültekről is beszélnünk kell. A menekültek között vannak olyanok is, akik fogyatékkal élők. Képzeljük csak el, aki, hogyha egy menekültnek még ilyen gondja is vannak. Erre szerintem konkrét kérdésekkel, vagy konkrét intézkedésekkel kell odafigyelni. Köszönöm. Yes. Köszönöm szépen. Statjana Stanoka. Köszönöm, elnök úr. Ahogy már az első eszmecserén is szóba került ez, Helga Stevens hogy kitűnő munkát végzett, nagyon kiegyensúlyozott és hasznos dokumentumról van szó. Néhány módosítót beterjesztettem. Célom az volt, hogy egy-két dolgot kihangsúlyozzunk, vagy kihangsúlyozzak. Először is azt emelném ki, hogy a fogyatékkal élőknek aktívan részt kell venni a döntéshozatalban. Nekik is, illetve a különböző képviseleti szerveknek is az egyezmények létrehozásában, az egyezmények végrehajtásában. Nagyon fontos az is, hogy a hogy különböző tagállamok szervezeteivel is egyeztessünk. A fogyatékkal élőkre vonatkozó szokások különböznek országról országra, az előbb már ezt hallottuk is. Egy külön bekezdést szeretnék beiktatni, ennek célja az, hogy a tájékoztatás fontosságát kiemeljük magáról az egyezményről, illetve célja az is, hogy a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos előítéleteket eloszlassuk. A hatos bekezdésben szeretnénk egy javítást kérni. Ez egy fontos bekezdés. Felkérjük a tagállamokat és a bizottságot arra, hogy tegyenek lépéseket a fogyatékkal, a fogyatékosságon alapuló diszkrimináció ellen. Én nem csak a nőkre és a gyermekekre gondolok, hanem az idősek re is. Ez lenne tehát a célja a módosítónak, hogy az időseket is belevegyük ide. Egyetértek azzal is, hogy a strukturális és beruházási alapokat nem megfelelően használják fel az intézményesítésre. én úgy gondolom, hogy nem csak azokra az intézkedésekre van szükség, amiről olvashatunk ebben a bekezdésben, hanem az is fontos, hogy a kifizetéseket függeszék fel, vagy kérjék vissza, vonják vissza, hogyha az adott szerv nem teljesíti a diszkrimináció ellenes alapelveket. 17-es bekezdés a következő. A fogyatékkal élők ről szóló adatok gyűjtése. Fontosnak tartom a különböző bontásokat, tehát a, a nemek szerinti, az életkor szerinti, a lakosság szerinti, vagy a fogyaték szerinti bontást, illetve hogy pontosan milyen diszkriminációt milyen diszkriminációval szembesülnek. Ez lenne tehát a módosítónk. Köszönöm szépen. Laura Agea. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Stevens kollégának, nagyon jó munkát végzett. Il contributo è stato sicuramente positivo eh, nel senso della necessità. Nos, úgy gondolom, hogy tényleg szükség volt arra, hogy egy ilyen erőteljes dokumentum szülessen végre, és hatékony intézkedésekre is szükség van. Megpróbáltunk olyan módosítókkal előállni, amelyek elnök, elnök, egy pillanat gond van a tolmácsolással. Parlavo troppo forte. Azt Okay. David? No. Nee, nee. Ganze, ganze Übersetzung ist weg. Elment a német tolmácsolás, úgy tűnik. Hallo? Kann uns, hört uns jemand? Hall Minket valaki? Van, van rendesen? Lehet hallani? Lehet hallani? Tolmácsolást? Magyar megy? Magyar működik? A tolmács fülke kérdezi, nem? Ne, ne, nem működik? Én beszélek. Én beszélek nem hallani? Én beszélek. Nem megy, nem megy. Akkor sajnos nem, nem rajtunk múli. Mi beszélünk. senso. No, no. Magyar kabin ismét hallani? Hallani? Nem hallani. A magyar kabin nem hallani a magyart. Wir sollen was sagen. Jetzt. Most, most működik? Most működik? Magyar kabin kérdezi, hogy működik? Működik? Működik? Nem működik. Ma, működik? Most, most működik? Mi, mi itt próbálkozunk. Nagyszerű. Pompás. Laura. Risalto il preambolo. Ringrazio. Akkor hagyjuk a bevezetést aminek az volt a lényege, hogy megköszöntem Stevens kollégának a kiváló munkát. Tehát nekünk is vannak módosítóink, ezekben a prioritásainkat próbáltuk megjeleníteni, konzultáltunk az érintett felekkel, és vannak olyan észrevételeink, amiket most szeretnék megosztani a kollégákkal. A parental leave, a szülési szabadság, vagy szülői szabadság kérdésével foglalkoztunk. Én szeretném, hogyha a szülői szabadság kérdésére külön odafigyelnénk, főleg olyan esetekben, amikor a gyermekek fogyatékkal élnek, hogy a szülők megfelelően tudják gondozni gyermekeiket, és nyilván ez a leghatékonyabb módja ezen gyerekek gondozásának. Azt kértük ezután, hogy a különböző fogyatékkal élők esetében a jogi szolgáltatáshoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés könnyebb legyen. Olaszország már rendkívül rossz a helyzet ebben a tekintetben. Például, hogyha valaki a munkahelyén diszkriminációt szenved el, akkor ez a személy kapja megfelelő segítséget, asszisztenciát, mit kell tennie, hogyha um, megpróbál, hogyha saját jogaival um, akar élni, és érvényt akar szerezni ezeknek a jogokat. Olaszországban gondot jelent az is, hogy nincsenek akadálymentesítve sem az iskolák, sem az egyetemek. Ez sokszor szegregációhoz vezet, és um, a gyerekek, a fogyatékkal élő gyerekek sokszor ezért szigetelődnek el. Tehát egyértelmű jelzést kell adni, hogy egy ilyen társadalomban, mint a miénk, amelynek alapvetően befogadónak kell, kéne lennie, egy ilyen társadalomban az akadályok, a fizikai akadályok eltörlése rendkívül fontos, tehát nem tudjuk elfogadni azt, hogy egyes épületek nincsenek akadálymentesítve. Aztán a fogyatékkal élők biztonságáról is gondolkoztunk. E oggi non devo parlare. Eh. Akkor már ne beszéljek? Nem működik? Semmi gond. Eins, zwei, drei. Ich kann aber gar keine Gebärdensprache. Test 1, 2, 3. 1, 2, 3, teszt. 1, 2, 3, teszt. Teszt, magyar kabin. Nem hallani, nem hallani. Megint nem hallani. No, it's not in here. Nem működik? Nem működik? Nincs, nincs ott semmi. Nem működik. Eins, zwei, drei, ja. Das geht, aber... Most működik? Hallható a tolmácsolás? Működik a rendszer? Működik? Magyar kabin érdeklődik, nem, nem látunk semmilyen bólogatást. Nein, Nem működik? Nincs? Nincs? Nincsen tolmácsolás? Pedig a magyar kabin nagyon igyekszik. ist da, aber keine Verbindung zu den Dolmetschern. Nincs a tolmácsokhoz összeköttetés, és a tolmácsoktól a felhasználókig. Ah, ja. Működik, nem működik? Most? Most állítólag működik. Én hallom a német tolmácsolást. Mindenkinek van ismét tolmácsolása? Van? Működik a magyar, a tolmácsok érdeklődnek, köszönjük szépen. Jó. De akkor jó, jó, de ne, ne előről, jó? Laura, ne előről. Onde evitare che poi si dica che io posso nehogy azt gondolják rólam, hogy bajt hozok itt mindenkire, úgyhogy gyorsan lezárnám a mondandómat. Még egy dolgot akartam úgyis csak elmondani. Tehát arról van szó, hogy a a lélők választhassanak például abban arról dönthessenek, hogy ki az, a, ki fogja őket gondozni. Sajnos van még nagyon messze állunk ettől a különböző intelligens dolgozás, az intelligens munka, vagy az intelligens együtt működés nem nagyon létezik Olaszországban. Olaszországban a cégek, a vállalatok hihetetlenül kis összegeket fizetnek ki büntetésként csak azért, mert nem látnak el egy-egy fogyatékkal élőt. illetve gondot jelent nem csak Olaszországban az is, hogy vannak visszaélések is, tehát emberek azt nyilatkozzák, fogyatékkal élnek, mikor ez nem igaz. Köszönöm szépen, és várom az együttes munkát. So, danke Köszönöm szépen, akkor mégis működött. Most Joël Melen kapszót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném biztosítani a jelentéstevő asszonyt arról, hogy a frakciónk nagyon nagyon lelkismeretesen fog dolgozni, és bizonyos dolgokra odafigyelünk majd. Sajnos a fogyatékkal élő kifejezés túlságosan általános, elég sok félreértést szülez, és különböző fokú fogyatékosságról beszélhetünk, Egyébként ezt nagyon nehéz szavakban megelőni. Valójában mindannyian életünk során valamikor fogyatékkal élünk leszünk, beszélhetünk azért arról is, hogy például azért, beszélhetünk arról is, hogy valaki azért ért fogyatékkal, mert idős, már elnézés, de ez mégiscsak túlzás és fontosnak tartom azt, hogy mindenki számára elérhető legyen egyfajta méltó kezelés, méltó bánásmód. Az európai társadalomban, a tagállami társadalomban, lokális társadalomban is segíteni kell annak, aki fogyatékkal él, függetlenül attól, hogy itt most testi fogyatékról van szó, vagy pszichoszociális fogyatékról, de itt valójában arról van szó, hogy megfelelő mértékű kompenzációt kell adni ezeknek a személyeknek. Tehát nem megoldani próbáljuk a fogyatékosságot, hanem egyfajta kompenzációról van szó. Ezt kell hangsúlyozni, ez fontos mindenkinek, a, azoknak is, akik az lakástulajdonosoknak, akik kiadják a lakásukat, vagy a, fontos tudni ezt a, a foglalkoztatóknak is, a munkaadóknak is. Igaz ez például a KKV-k esetében is, ezt a fajta fogyatékot kell tudni kompenzálni. Egyébként sokszor a fogyatékkal élő maga is tudja kompenzálni a fogyatékát, vagy fogyatékosságát, de erre vannak kitalálva a társadalombiztosítási rendszerek a tagállamokban. Szerencsére a technológiai fejlődés is segít ebben. Persze sok minden függ a fogyaték mértékétől. Második dolog, a fogyaték objektív fogalom. Sajnos a diszkrimináció elve, amelyről egyfolytában beszélünk, ez pedig szubjektív. Én úgy vélem, hogy a tagállamok hatásköre az, hogy elérje, hogy a fogyatékkal élők ne érezzék, hogy diszkrimináció éri őket, Egyébként elnézést, de csak ezt tudom mondani, nevetségesnek tartom azt, hogy az súlyosbított diszkrimináció, hogyha valaki egyszerre nő, idős, színesbőrű és szegény, szerintem itt összekeverjük a dolgokat, összemosásról van szó, És azért is gond ez, mert szerintem így nem az igazi ok ellen fogunk fellépni, hanem ez egy elég komplex és túlságosan általános európai jogszabály lenni, tehát hatékonyak akarunk lenni. Hogyha nem vagyunk elég hatékonyak, ha nem elég egyértelmű ez a, jelentéstevő, ez a jelentés, akkor kizárólag az euroszkeptikusok malmára hajtjuk a vizet. Hogyha ilyen, ilyen értelemben folyik tovább a vita, akkor természetesen hajlandó vagyok ebben részt venni. Köszönöm. Mari Plura a következő felszólaló drugego. Szanowni koledzy, raz jeszcze serdecznie gratuluję Heldze przygotowania. Köszönöm. Szeretnék mindenkit gratulálni ehhez a kiváló jelentéshez, és gratulálok a kiváló együttműködéshez is. Árnyék előadóként a Trans szakbizottságból szeretném informálni önöket elégedettséggel, hogy ma délelőtt egy véleményt nagy többség sikerült elfogadni, ez a vélemény pedig nagyon jó, koherens, gazdagítja az előbb hallott jelentést. A fogyatékossággal élő személyeket most az a haladás éri, hogy sokkal jobban élhetnek jogaikkal, és választ kaphatnak kérdésekre, amelyeket éppen feltettek a kollégák. Ez a vélemény teljes információ hozzáférést biztosít. Ez azt jelenti, hogy a pályaudvarokon, repülőtereken, repülőgépeken is hozzáférhetők lesznek az információk több megjelenítési formában. A 112-es segélyhívó számhoz való hozzáférés is roppant lényeges, a biztonság miatt is. Örülök, hogy a vélemény azt is hangsúlyozza, hogy a jobb hozzáférés nem csak a fogyatékossággal élők érdekét szolgálja, hanem az érintett ágazatok érdekét is, és új munkahelyek keletkezhetnek. Funtulis képviselő? Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Stevens asszonynak, gratulálok neki. Számos módosítónk van, és úgy gondolom, hogy mindenképpen elemezni kell azt, hogy jelenleg milyen jogszabályok vonatkoznak erre a témára. Először is azt kéne elérni, hogy ezeket a jogszabályokat alkalmazzák, végre is hajtsák. A megszorítások, azok az országok, ahol megszorításokat foganatosítottak, ezekben az országokban legnehezebb elérni az, hogy a hatályos jogszabályokat betartsák. Sokszor pontosan ezeket a szociális intézkedéseket szüntették meg. Ezek a személyek, a fogyatékkal élő személyek ezektől a juttatásoktól függnek. Nagyon sok biztosított nem jut hozzá például az orvosságaihoz, a gyógyszereihez. Ezt azért tudom, mert az egyik lányom fogyatékkal él, gyógyszeres kezelésre szorul, és én nem jutok hozzá ezekhez a gyógyszerekhez, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. Nem lehet elképzelni azt, én nem tudom azt megengedni, hogy, ez, az, hogy egy-egy tagállam magára hagyja ezeket a fogyatékkal élőket. Mondom, első kézből származó információ van, ráadásul a bürokrácia, az adminisztráció ezzel kapcsolatban hihetetlenül nagy teher. És rendkívül hosszas engedélyeztetésre van szükség minden egyes ilyen kérés esetében, például különleges gyógyszerek esetében. Támogatni kell azokat a családokat, ahol fogyatékkal élő van. És hogyha ez a dolog jól működik, akkor az adott kormány megtette a dolgát. Azt sem megengedhető, hogy ezeket a személyeket, a fogyatékat élőket különböző központokba akarják zárni. Mi ezen tudunk egyetérteni. Köszönöm szépen, más nem kért szót, ha jól látom, akkor Emmanuel Grange asszony kérném meg a bizottság részéről, hogy tartsa meg felszólalását. Euh, Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság nagyon pozitívan értékeli Stevens asszony jelentését, megköszönjük ezt a rendkívül hasznos és pozitív vitát, amelyet az imént végighallgathattunk. Tehát támogatjuk a jelentéstevőt és az egész parlamentet is. Két már eljutottuk a jelentéstevő asszonynak a megjegyzéseinket, az észrevételeinket, de az is nagyon fontos, hogy az európai intézményekre ez miként vonatkozik. A bizottság egyébként már foglalkozik a kérdéssel. Egy szolgálat közi konzultációt indítottunk el az intézményen belül. talán érdemes lenne a jelentéssel párhuzamosan erről is tárgyalni a jelentéstevő asszonya. Nem szeretném húzni az idejüket, tehát támogatjuk, és nagyon nagy figyelemmel vagyunk a jelentés tervezet iránt. örülünk minden megjegyzésnek, ami arra vonatkozik, hogy mi az, amit nem tettek meg a tagállamok eddig, vagy az európai intézmények. Mindenre odafigyelünk. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Akkor a vitát lezárhatjuk, azt hiszem. Március 30-án fogunk erről szavazni a szakbizottságban. Elnézést, elkapkodtam, elhamarkodtam a dolgot. Stevens asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy a végén még röviden felszólalhatok. Szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek, az összes kollégának és a bizottságnak, és ezt az elmondottakat a jelentéssel kapcsolatosan. Köszönöm mindenkinek ezt a nagyon pozitív visszajelzést. Még egyszer el szeretném mondani, hogy szerintem nagyon fontos megérteni azt, hogy ez a jelentés csak a végrehajtásról szól, és ugyanakkor egyfajta visszajelzés is az ENSZ felé. A jelentés kerete tárgyát tekintve, tehát igen szűk, ezekre a témákra kell szorítkoznunk, ezért is van az, hogy nem említem meg a szövegben az összes fogyatékossággal élők jogaihoz kapcsolódó témát, hiszen szűk a keret, a konkrét végrehajtással kapcsolatos kérdésekre tudtam csak kitérni, ezért van az, hogy lehet, hogy a szöveg nem tűnik annyira átfogónak, mint amilyennek lennie kellene. Ezekkel foglalkozni fogok, de majd egy külön jelentésben. Ezt szeretem volna elmondani, hogy mindenki lát, lássa világosan, hogy miért csak e- azokra a témákra tértem ki, amelyekre kitértem a szövegben. Teljesen százszerzalékosan egyetértek azzal, amit Kósa kolléga mondott a megfelelő fordításról, a megfelelő nyelvi változatokról. A holland tolmácsolásból a lakhatás szót szűrtem ki, én a megfelelő ö, körülmények biztosítására gondolok itt elsősorban, és nem a megfelelő lakhatásról beszélek a szövegben. Ezért is kérem a kollégákat, hogy ellenőrizzék, akár többször is, a különböző nyelvi verziókat, hogy biztosak lehessünk abban, hogy minden nyelven a megfelelő üzenetet fogalmazzuk meg. Hiszen, hogyha a nemzeti illetékes hatóságok nak elkívánják küldeni a szöveget, akkor fontos, hogy megfelelő legyen a megfogalmazás a szövegben. Meghallgattam, amit a kollégák mondtak az idősekről, a gyermekekről, a megfelelő jogi védelemről és az intézményesítés fontosságáról, valamint az európai strukturális alapokkal kapcsolatos visszaélésekről teljesen egyetértek. Szeretném elmondani, hogy mindenképpen a fogyatékosság megfelelő koncepcióját kell alkalmaznunk, el kell jutnunk, el kell mozdulnunk egy orvosi szemlélettől, hiszen a fogyatékosság nem csak azt jelenti, hogy valaki nem hall, vagy nem tud járni, azt sem mondhatjuk, hogy valaki 10%-ban, vagy 50%-ban, vagy 70%-ban él fogyatékkal. Meg kell nézni, hogy milyen a kontextus, és hogy az illető személy és a környezetek között milyen az a kapcsolat, és hogy hogyan tud boldogulni az adott környezetben az illető személy. A személy és a környezete közötti interakció az, amiben megnyilvánul a fogyatékosság, ez az a filozófia, amit szerintem követnünk kell, ez az a gondolatmenet, és emellett továbbra is kitartok. Várom a következő árnyék jelentés tevői találkozót, és remélem kompromisszumokra kerül majd sor. Kompromisszumokat tudunk kialakítani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mint ahogyan elmondtam, május 30-án szavazunk itt a szakbizottságban. Nagyon szépen köszönöm a jeltolmácsok munkáját, a tolmácsok munkáját általában és köszönöm annak, aki az írásos megjelenítést biztosította, valahol Németországban ül az illető, ha jól tudom. Ezzel lezárom az ülést, a következő ülésünkre itt május 24-én kerül sor itt Brüsszelben. Köszönöm, és kérném a koordinátorokat, hogy maradjanak itt, hogy mielőbb neki láthassunk a koordinátorok ülésének. <coughs>